állásfoglalási indítványt kaptunk a frakcióktól, de elsőként Ötinger eh, biztos úrnak adom meg a szót az Európai Bizottság képviseletében. Parancsoljon, biztos úr! Prezidentin! Elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves képviselő, Az Európai Bizottság szeretne köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy ez a vita napirendre került. Szebrenicáról fogunk beszélni, és a képviselők állásfoglalási indítványt dolgoztak ki. Ez egy nagyon fontos közös ügy, és ezzel az európai intézmények üzenetet küldenek. Ezen rettenetes események emlékezünk meg, 20 éve történtek ezek a rettenetes események, és a családtagokra, túlélőkre gondolunk, azokra, akik a szeretteiket vesztették el. Európának és a világnak is szemére kell vetnünk azt, hogy nem tett meg mindent annak érdekében, hogy az áldozatokat megvédje. A szebrenicai népírtás 20 éve történt tehát, és ez nem csak Dél-Kelet-Európában, hanem egész Európában sebeket hagyott hátra. Nagyon mély sebeket Boszniában és Hercegovinában. És továbbra is azzal az erkölcsi kötelességgel kell szembenéznünk, hogy nem feledkezhetünk meg ezekről az eseményekről a boszniai, meg, bosznia-hercegovinai megválasztott politikusoknak felelősséget kell vállalniuk azért, hogy az emlékek megmaradjanak, hogy emlékezzünk a dolgok ezekre az eseményekre, az igazságszolgáltatást támogatni kell, a háborús bűnök feltárását támogatni kell, és megbékélés érdekében kell lépéseket tenni. A jelenlegi és a jövőbeni generációk érdekében. Annak érdekében, hogy a fájdalmat enyhíteni tudjuk, elengedhetetlen, hogy a tettesek bíróság elé kerüljenek. És a még mindig nagyon sok elveszett áldozatról az igazságot ki kell teríteni, a sorsukról az igazságot ki kell teríteni. Bosznia, Hercegovina és a teljes régió érdekében áll a népek őket így el kell érnünk. Az Európai Unió számára az egyik legfontosabb tanulság, eh, amit a balkáni háborúkból levonhatunk, az az, hogy nem csak az újjáépítést kell segíteni, hanem a nyugat-balkán országait eh, eh, előtt, országai előtt meg kell nyitni a csatlakozási lehetőséget, és ezért a csatlakozási tárgyalásokat hitelesen folytatni kell. Ami most nagyon fontos, az az, hogy az emberek és a népcsoportok közötti egyetértést erősítsük, a megértést erősítsük. Az Európai Bizottság szeretné kifejezésre juttatni azt, hogy a szrebrenicai megemlékezés, amelynek során a népírtás áldozataira emlékezünk, nos, ez egy lépés kell, hogy legyen a megbékélési folyamatban. Bosznia, Hercegovinában és a régió többi országaiban is azt várja az Európai Bizottság, hogy a hatóságok és a polgárok az Európai Unió felé vezető utat folytassák. A múlt tragédiáit nem szabad elfelejteni, de ezeken túl kell lépni, és folytatni kell az együttműködést. A szebrenicei népírtásra soha többet nem kerülhet sor, ez nagyon fontos. Nagyon köszönjük a mai állásfoglalást, és a biztonsági tanácsban az Egyesült Királyság egy, hat, egy hasonló határozatot javasolt, tett napirendre, tűzött napirendre, de az orosz vétó miatt ezt nem tudta elfogadni a BT. Ezt nagyon sajnáljuk. Rendkívül sajnálatosnak tartjuk azt, hogy aktuális politikai események miatt ilyen átfogó üzenetnyilvánításra nem kerülhet sor. Köszönöm. Köszönjük szépen, biztos úr. Preda úr a néppárt nevében. Köszönöm, elnök asszony. surtout dans un contexte où le Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas parvenu hier. Nos, az eh, ENSZ biztonsági tanácsa elfogadott eh, egy állásfoglalást. Kötelességünk, hogy eh, megemlékezünk a 20 évvel ezelőtti szerbenyicai mészárlás áldozatairól. A család tagokra és az áldozatokra. Együtt érzünk a családtagokkal, az áldozatokra emlékszünk. Meg kell emlékeznünk, ez kötelességünk európaiként, és olsó, és, és szintén a Bosznia-Hercegovina és a régió állampolgárnak is. Ennélkül az emlékezés nélkül nem lehet megbékelés, bármennyire fájdalmas is, és az igazság az, hogy 20 évvel ezelőtt népírtást követtek el Szerbenicában, ezt a lehető leghatározottabban el kell ítélnünk, és ezt eh, nem lehet tagadni, ezt nem lehet relativizálni ez nem csak az áldozatok emlékét mocskoneve, hanem egyáltalán a megegyezés, a kibékélés folyamatát gátolná. Éppen ezért felszólítjuk Bosznia-Hercegovina vezetőit és a régió vezetőit, hogy mutassanak példát a társadalomnak, fogadják el nehéz múltjukat, így tudnak csak tovább lépni. A magunk részéről mi nekünk mindent meghetünk annak érdekében, hogy az újra ne fordulhasson elő, és támogatnunk el Bosznia-Hercegovina és Nyugat-Balkán uniós integrációját, így tudunk a legtöbben segíteni nekik. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Fajon, olkaa hyvä. Köszönöm, Fajon asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hm? Köszönöm. Az Európai Unió a béke uniója, a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartásának uniója. Végre félbeszakították a hozzászólót. Folytassa kérem, jó, jó, köszönöm szépen, úgy tűnik, hogy van, volt itt egy technikai kis probléma, de most már folytathatja. Köszönöm szépen. 70 évvel ezelőtt Európa vérben úszott. A szegénység és a háború után létrejöhetett az Európai Unió, a tolerancia, a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartásának, a békének az uniója. A megbékélést ott kell létrehozni, ahol ez leginkább fáj. Nagyon nehéz egy ilyen esemény után a megbékélést létrehozni, több mint 8000-en vesztették életüket 20 évvel ezelőtt Srebrenicában. Schröder úr az Auschwitz évfordulón nemrégiben azt mondta, hogy mi soha nem fogjuk elfeledni ezeket az eseményeket. Szrebrenicában mészárlást hajtottak végre, nem volt sem méltóság, nem lesz sem méltóság, sem igazság, sem igazságosság, hogyha elfelejtjük a bünteteket, hogyha szemet hunyjuk e felett. Szebrenicának figyelmeztetésnek kell lennie, hogy ezek a szörnyűséges dolgok nem ismétlődhetnek meg. Még mindig nagyon sok az eltűnt. Szerebrenyicában szombaton a tiszteletükre megemlékezést tartunk. A mai állásfoglalásra nagyon nagy szükség van. Boszniát közelíteni kell az EU-hoz, ez a megbékélés legjobb módja, ez a legjobb módja annak, hogy áthidaljuk és véget vessük az ellenségeskedésnek a politikai határokon túl kell lépni, amikor a történelemről beszélünk. Ez erkölcsi kötelességünk mindannyiunknak. És az is kötelességünk, hogy segítsünk Boszniának az Európai Unióhoz való közeledésében. Köszönöm. Köszönjük szépen. Tomasi úr következik. Ovoga tjedna se u ovomu domu prisjećamo genocida... Köszönöm szépen. A szebrenyicai mészállásra emlékezünk ma. Az áldozatok és a családtagjaik emléke mellett ugyanakkor emlékeztetnünk kell magunkat arra is, hogy a nemzetközi közösség milyen szerepet játszott ebben az egészben a borzasztó vérontáshoz sajnálatos módon a nemzetközi közösségnek is volt köze. Vukovár és Srebrenica között négy év telt el, és négy év sem volt elég ahhoz, hogy a földig rombolt Vukovár képei az otthonukból elűzött civilek, a civil áldozatok híre felnyissa a nemzetközi közösség szemét, a világ szemét arra, hogy mire képes mire képesek a szerbek. Ezért következhetett be pár évvel később ez a borzasztó népírtás Srebrenicában. Ebből azt kell tanulnunk, hogy csak az igazság vezethet békéhez és megbékéléshez. Seuraavana edustaja Köszönjük szépen. Jakovcsics képviselő úr. Köszönöm szépen. 20 évvel ezelőtt Srebrenicában népírtásra került sor. Ez a legborzasztóbb háborús bűn, amelyre sor került Európában a második világháború óta egyszerűen csak azért, mert valaki más nemzetiséghez vagy más vallási felekezethez tartozott, ezért legyilkolták. A közös értékek kötnek össze bennünket, a bosznia-hercegovinai politikusoknak is be kell látniuk ezt meg. Itt az ideje, hogy Bosznia-hercegovinában a megosztás politikájával felhagyjanak, és az egység felé induljanak el azokat, azokról kell megemlékeznünk, akik áldozataivá váltak ennek a cselekedetnek, és a családjaikról, hozzátartozóikról, akik mind a mai napig ezzel az emlékkel kell, hogy együtt éljenek. mindig elég bátornak kell lenni eh, ahhoz, hogy az ember kimondhassa az igazságot. Eh, Srebrenica még mindig eh, szimbólum. Eh, mindenki számára, minden vezető számára a jövőben is nagyon fontos, hogy megemlékezzenek erről. Ez egy eh, emléknap, de mindeközben arról is megemlékezünk, eh, hogy volt Jugoszláviában és más háborúk során is, a világ más területein is mennyit szenvednek és szenvedtek az emberek. Eh, Sajnos eh, ki kell mondanunk azt, hogy a nemzetközi közösség eh, kudarcot vallott, eh, hogy ugyanis meg lehetett volna állítani, le lehetett volna állítani ezt a népírtást, megelőzni ezt. A azt várom a hágai törvényszéktől, hogy a munkáját elvégezze és a bűnösöket megbüntesse. Nagyon sajnálom, hogy az ENSZ nem volt elég bátor ahhoz, hogy elfogadja ezt a határozatot, ugyanis ezt vártuk tőle, de most itt eh, a mai napon eh, mi egy közös nyilatkozatot, állásfoglalást eh, nyújtottunk be. Ki kell mondanunk azt, hogy ez nem egy olyan állásfoglalás, amit Szerbia ellen fogadunk el, hanem ezzel segíteni szeretnénk Szerbiának, hogy szembenézzen az igazsággal, és mindannyian együtt ülhessünk az Egyesült Európában. Köszönöm szépen. Most Ranzdorf úr következik. Ransdorf úr, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, két megjegyzésem lenni, lenne. Ez a háború, erre soha nem került volna sor, hogyha az amerikaiak nem vették volna rá Izetbekovicsot 92-ben, hogy visszavonja az aláírását az egyezmény alól. A másik dolog Ratko Mladic és Radovan Karadzsicra vonatkozik. Őróluk beszélünk, viszont Nasser Oricsról pedig nem. Ez egy tuszlai üzletember, aki 2006-ban, akit 2006-ban felmentettek Hágában, mert az ő tetteinek tanúi, tanúit vagy meggyilkolták, vagy eltűntek, vagy egyszerűen nem tettek tanúságtételt Ezekre az eseményekre mindenképpen emlékezni kell, ez azonban nem a vége a történetnek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Soltész képviselő következik. Köszönöm ki so bili pobiti v Srebrenici. Köszönöm szépen, egy perc alatt nem tudok mindenkit megnevezni, aki áldozatául esett a szebrenicai vérengzésnek, de nem szabad elbújnunk az igazság elől. El kell fogadnunk a felelősséget, vállalnunk kell a felelősséget, és a nemzetközi szervezetek gyakran nagyon fontos szerepet játszanak. A törvényszék feladata, hogy elvégezze az igazságszolgáltatási munkát, nekünk emlékeznünk kell az áldozatokra, anyák vesztették el gyermekeiket, asszonyok a férjüket. Őket nem tudjuk már feltámasztani, de segíteni tudunk azzal, hogy biztosítjuk, hogy soha nem felejtjük el ezt a vérengzést, és nem relativizáljuk ezt a bűncselekményt. Ez a feladatunk azért, mert ezeket a bűncselekményeket egyesek nevében növe, követték el, de nem a felelősségük alatt, és ezért ezek a személyek együtt élhetnek velünk, és távol tartják országukat Európától. Köszönöm szépen, Szilanidos képviselő. Köszönöm szépen. A szerebrenyicei események arra is szolgálnak, hogy a fiatalok megértsék, hogy mit jelentenek a szélsőségek, milyen, mihez vezethetnek. Sajnálatos módon az iszlám állam vagy a Boko Haram továbbra is ilyen típusú cselekedeteket követel. Srebrenica Németország és az USA bejavatkozásának az eredménye, akik Jugoszláviát a saját érdekeik mentén szerették volna felosztani ez egy nem akarták, hogy szuverén ország legyen, és ennek, láthatók a, ennek láthatóak a mai következményei. Három nemzet él itt ma, akik gyűlölik egymást. Koszovó végül Albán gyarmattá vált, és tudjuk azt is, hogy mi történt Macedóniával amely most görög nevet szeretne használni. A történelmet nem szabad megváltoztatni. Köszönöm szépen! A következő hozzászóló Plenkovics úr. Köszönöm szépen! A szerebrenicei mészárlás 20. évfordulójáról emlékezünk meg, és nagyon sok olyan család van, akinek a sorsát még mindig nem ismerjük. A szerb erők Radko Mladic vezetésével 95-ben szörnyű mészárlást végzett, több mint 8000 fiút és férfit végzett ki, ezek muzulmán civilek voltak. Szerbia semmit nem tett azért, hogy megelőzze ezt a mészárlást. Reméljük, hogy a hágai bíróság fog lépni. Tegnap Oroszország megvétózta az ENSZ állásfoglalását, és mások is voltak, ott volt Venezuela is. Nagyon fontos az, hogy ne relativizáljuk ezt a mészárlást. Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, az érintett országokkal fenn kell tartani és meg kell erősíteni a politikai kapcsolatokat. Én úgy gondolom, hogy az igazságon keresztül lehet csak elérni a megbékélést ebben a régióban, és nagyon fontosnak tartom a megbocsátást is. Milosevic rezsimének következményei ezek, és nem csak Bosznia-Hercegovinában. Köszönöm szépen, Kán úr, következik parancsolja. Uh, Elnök asszony, ezen a héten uh, a szerbenyicai népírtás 20. évfordulójára emlékezzünk, az áldozatokra, a családokra, akik igazságot akarnak. Szégyen az egész világ számára, hogy nem tudtuk megvédeni az ártatlan civileket. Enök asszony. Az ENSZ nem, tudta, nem fogadta el ezt az állásfoglalást, ami szintén, amiért szintén pirulnunk kell, főként akkor, amikor nagyon fontos, hogy levonjuk a következtetéseket. Tanuljunk a múltból, abból, hogy nem hagyhatjuk, hogy a gyűlölet, a gyűlöletkeltés feletünk uralkodjon. Arról nem is beszélve, hogy e, enélkül nem képzelhető el megbékélés a Nyugat-Balkánon, enélkül Bosznia-Hercegovina jövője sem világos. A megbékélés az igazságon kereszt a megbékélés az, az igazságon keresztül vezet az út, ehhez eh, emlékezni kell, és a szrebrenicai eh, mészárlást eh, a kutatóknak kell egyértelműen tisztázni, hogy pontosan mi és hogyan történt. Így lehet kölcsönös bizalomra, befogadásra, elfogadásra épülő társadalmat építeni Bosznia-Hercegovinában. Ez is kell ahhoz, hogy az Európai Unió felé tovább menetelhessen az ország, a múlt tragédiáit így kell kezelni, ezért a bosnyák vezetőket arra kérjük, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy egy békés, jómódú országot alakítsanak ki ebből, ehhez azonban a szrebrenicai mészállás áldozataira mindig is emlékeznünk kell. Köszönjük szépen, Lunacek asszony következik. Thank you, President. Köszönöm elnök asszony. Biztos úr, kollégák, Szombaton Schulz úr nevében fogom képviselni tízezrekkel együtt az Európai, az Európai Parlamentet fogom képviselni azon a megemlékezésen, ahol tízezrek lesznek. Megtiszteltetés számomra, hogy ott lehetek majd. Ma itt is eh, az áldozatokra emlékezzünk, magammal viszem mindazokat a bőt gondolatokat, amelyeket itt hallhatunk. A népírtásra emlékezünk. A második világháború óta a legborzasztóbb történelmi esemény, ezért örülök annak, hogy napirendre tűztük ezt a kérdést, és sajnálom, hogy az ENSZ BT nem volt képes elfogadni az említett állásfoglalást. Béke csak akkor lehet, hogyha megemlékezünk a múltról, beszélünk a múlt borzasztó eseményeiről, és hogy az elkövetőket bíróság elé állítjuk, és kellő büntetésüket elnyerik. Ne felejtsük el azt sem, hogy hány nőt lett nem erőszak áldozata a Balkánon a, a háború alatt. Itt újra el kell mondanunk, hogy semmi hasonló soha nem fordulhat elő sem Európában, sem máshol a világon. Kiitoksia seuraavana. Köszönjük képviselőasszony. Pikula úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem kell a történelmi múlt távlatába tekintve vizsgálni az szrebrenicai eseményeket. Már most kimondhatjuk bátran, sőt, eddig is kimondhatjuk, hogy ez népírtás volt, ez a mészárlás. A 20. század egyik legborzasztóbb tragédiája. Srebrenicához közeli Szarajevóban indult a, a, a világháború is, és hát 95-ben Srebrenicában a közelben került sor erre a borzasztó eseményre. Ez egy szomorú keretbe zárja a 20. századot. Több mint 8000 ember vesztette életét ebben a népírtásban, Srebrenicában. A nemzetközi közösségnek kötelessége lett volna megvédeni a civileket, hogy ne legyenek a gyűlölködők áldozatai, 20 évvel ezelőtt fegyverrel gyilkoltak embereket, ma a hallgatás, a politikai cinizmus az a fegyver, amelyet az emberek ellen fordítanak. Éppen ezért az Európai Parlamentnek ezt nem szabad hagynia. A mai állásfoglalás pont ezt a cél szolgálja. Köszönjük, képviselő úr. Az utolsó hozzászóló a frakciók nevében Skrelet úr. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Európai Unió üzenete, e, a mottója az Egyesülve sokszínűségben. Pontosan ezt az üzenetet kell átadnunk Szebrenicának. A polgárai, a jövője, a béke e, szempontjából ez elengedhetetlen, hogy ők is megszívleljék ezt a motót, de az Európai Unió jövője szempontjából is nagyon fontos. A leg, egyik legborzasztóbb népírtás, háborús bűncselekmény 20. évfordulóján nem szabad ezt elfelejtenünk. 1200 ember nek a sorsáról még mindig nem tudunk biztosat. Az ő érdekükben, a családjaik érdekében, és az boszniai jövő generációi érdekében nagyon fontos, hogy megtaláljuk az összes holtestet, hogy a megbékélés megtörténhessen, és a biztonságos jövő alapjait lefektessük. Ezért azt kérem az Európai Uniótól és a bosznia-hercegovinai néptől, hogy mindent tegyenek meg az, a tartós béke elérése érdekében. Köszönöm szépen. Öten eh, kértek szót a spontán hozzászólások eh, keretében. Kukán úr az első, mindenkinek szót tudok adni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Eh, fejet hajtunk azok előtt, akik azoknak az emléke előtt, akik 20 éve meg kellett, hogy halljanak eh, Srebrenicában. A gyász, az ott élők gyásza a mi gyászunk is. A szrebrenicai népírtást eh, nem szabad elfelejteni. Az erkölcsi kötelességünk, hogy emlékezzünk ezekre az eseményekre, és világosan ki kell mondanunk, hogy soha többé nem történhet meg eh, hasonló esemény. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki ma a szebrenicai virágot tűzte ki, ez a remény jele, és azt gondolom, hogy képesek leszünk arra, hogy a megbékélést meg, elérjük, és nagyobb reményt biztosítsunk Bosznia-Hercegovina számára. Köszönöm szépen, Frunculika képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma eh, arról emlékezünk meg az Európai Parlamentben, hogy mi történt 20 éve Bosznia-Hercegovinában. Azok az emberek, eh, akik életüket vesztették. Sajnos az ENSZ csapatai nem tudták megvédeni eh, az embereket, holott ez lett volna a kötelességük. Az ENSZ-ben is az ENSZ békefenntartói és béketeremtő misszióit meg kell vizsgálni, át kell vizsgálni, hogy ez soha többet ne fordulhasson elő. a népírtással kapcsolatos ENSZ-PT határozat blokkolására került sor Oroszország részéről. Elképesztő az, példátlan, hogy egy ilyen népírtást hogyan lehet eltagadni, megtagadni. Nagyon fontos az igazságszolgáltatás, a megbékélés felé vezető úton és az Európai Unióhoz való úton ilyen típusú, ilyen népírtásra soha többé nem kerülhet sor. Köszönöm, Tenok. Uh, Madam President, on the 20th anniversary... A Srebrenicei mészállás 20. évfordulóját éljük. Nagyon fontos az, hogy a 8000 muzlim férfi és fiú elleni népírtást elismer, elismerjük, hiszen a 20. A 20. században a második világháború után ez volt a legszörnyebb népírtás hideg vérrel kivégezték a bo- ö, bosnyák szerb erők ezeket az embereket különböző milíciákban. Nos, és ma, ma is sokan ö, ö, névtelen sírokban vannak. Sokkolt engem az, amit az oroszok tettek, hogy megve, megvétozták az ENSZ ö, biztonsági tanácsában a brit kezdeményezést. Nem hiszem, hogy itt játszmákat kéne játszani. Oroszország nem tanult a katyéni mészárlásból a második világháború alatt, amikor Stalin hazudott, és a németekre kente mindezt. Ennek sem kell megismét, nem szabad megismétlenie, köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondta, mondja Kyucsuk úr. Szerefürdenyicában 20 évvel ezelőtt szörnyűséges mészárlás történt, ezt különbözőképpen lehet értelmezni. A totalitárius rezsimtől a demokráciára való áttérés, áttérést etnikai mészárlás kísérte. Hazámban, Bulgáriában sikerült ezt vérontás nélkül megoldani. Az EU és a NATO tagja is vagyunk. Sok elemző úgy gondolta, hogy etnikum közi vásárlás, mészárlás, illetve háború alakul majd ki Bulgáriában az átmenet során. Nem így történt. A Balkánon egy nagyon fájdalmas és bonyolult átmeneten kellett keresztül menni. A nyugati Balkán felé van egy erkölcsi kötelezettségünk, támogatni kell őket az Európai Unióhoz való integrációkban, joguk van ahhoz, hogy a multikulturális Európában éljenek. Pintú képviselő következik. tragédia de Tisztelt kollégák! Hihetetlen tragédia, tragédiát éltük meg 20 évvel ezelőtt Srebrenicában, nincsenek. Nincsenek olyan felek, akik ártatlanok lennének, csak az áldozatok és családtagjaik. Ahogy az gyakran beszokott következni ilyen esetekben, a nemzetközi közösség számára nagyon sok idő igényelt az, hogy a megbékélést megpróbálja létrehozni, és hogy ez a valóságban is megtörténjen. Ma is fennáll annak a veszélye, hogy ez a képmutatás folytatódjon. Még mindig büntetlenek a mészállás elkövetői. Ezzel a büntetlenséggel csak meghosszabbítjuk a bűncselekmény után az áldozatok szenvedését. Nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy a nemzetközi közösség megbüntesse az elkövetőket. Ez az egyetlen módja annak, hogy békét találjanak az áldozatok. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság képviseletében Öltinger biztos következik. Elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves képviselők! A mai vita azt mutatja, hogy az Európai Parlament hitelesen össze tud fogni annak érdekében, hogy megemlékezzen a kontinens tragikus eseményeiről, ma konkrétan a Srebrenicai 20 évvel ezelőtti népírtásról. Ez azzal, hogy önök részt vettek ezen a vitán, illetve az Európai Bizottság részt vesz ezen a vitán, ezzel mi csatlakozunk az Európai Parlamenthez, eh, és együtt emlékezünk önökkel a népírtás áldozataira és a háború áldozataira, 92 és 95-ig tartó háború áldozataira ez a drámai eh, múlt és az erre való e- emlékezés újra világossá teszi számunkra azt, hogy az Európai Unió mit tűzött ki maga elé célul, a békét. Ez egy békeunió, a második világháború utáni mély megosztottságot és a berlini fal utáni, vagy a berlini fal miatti mély megosztottságot szeretnénk ezzel a béke projekttel megszüntetni. És szeretnénk ezzel a gyermekeinknek, egy szebb jövőt biztosítani Európában és Európán kívül. Bosznia és Hercegovina, illetve a régió többi országa világos európai perspektívával rendelkeznek, az Európai Unió, a Parlament, az Európai Bizottság, a tagállamok, a tanács többször is hangsúlyozta ezt. Az Európai Bizottság mindent megtesz, hogy a Nyugat-Balkán országait támogassa, hogy ezek az országok közeledjenek Európához, elérjék, teljesítsék a csatlakozás feltételeit, és jobb jövőt élvezhessenek. Köszönöm szépen. I have received seven motions. Hét állásfoglalási indítvány érkezett ehhez a témához. A vitát lezárom.